Witam pani, panów posłów bardzo serdecznie, witam. Köszönöm, megnyitjuk a délutáni ülést. Mindenkit üdvözlök, üdvözlöm a biztos urat. A tegnapi ülés jegyzőkönyve és az azon elfogadott szövegek már rendelkezésre állnak. Ezzel kapcsolatban van valakinek valami észrevétele, amennyiben nincs észrevétel, akkor ezeket a, ezt a jegyzőkönyvet